Please take a seat. Kérem foglaljanak helyet, kedves kollégák, és próbáljuk elkezdeni az ülést. S'il vous plaît, prenez place. Kérem mindenki, próbálja meg megtalálni a helyét, hogy láthassunk a munkának. Alors, euh... Jó reggelt kívánok, még egyszer üdvözlöm önöket, kollégákat, vendégeket, érdeklődőket. Először is, hogyha nincsen senkinek hozzáfűzni valója, akkor kezdjük a e, napirend tervezet elfogadásával. Úgy látom, hogy senkinek sincs ellenvetése, és a napi rendtervezetet ezáltal elfogadottnak tekinthetjük. Mielőtt elkezdjük a munkánkat, amely elég tematikus ma délelőtt, be kell, hogy jelentsem, hogy november 5-én találkoztunk utoljára e körben. Azóta igazi sürgőség, sürgős eset nem merült fel. A mini plenárison dél kapcsolatban egy állásfoglalás indítványt ugyan elfogadtunk, amelyben az Európai Parlament elítélte az erőszakos cselekményeket, méghozzá határozott nyelvezettel ítéltük el e, azon erőszakos cselekményeket, amelyek végső soron tízezrek életét követelték. Arra szólítottuk fel a nemzeti, nemzetközi közösséget, hogy szankciókat vezessen be, illetve a helyeket arra, hogy vessenek véget a vérontásnak november 20-a van az ENSZ gyermekjogi egyezménye elfogadásának 25. évfordulója van ma, amelyre mindenképpen érdemes a mi szakbizottságunkban különösen emlékezni. Jövő héten Strasbourgban a plenárison is napirendre kerül ez a téma, egy vita és azt követően egy állásfoglalás elfogadásával tetőzik ez majd. A opcionális jegyzőkönyvek, amelyeket ehhez az egyezményhez e, fűztek, a fegyveres konfliktusok esetében e, fekteti le a gyermekek jogait. Ezzel kapcsolatban a külügyi bizottsággal közösen egy meghallgatást szervezünk, a gyermekkatonák témakörét járjuk itt körül. Az UNICEF vonatkozó kampányát teljes messzélességgel támogatnunk kell. Arról a kampányról van szó, melynek itt most feltartom a e, poszterét kicsiben, de a meghallgatás napján talán valamilyen nagy saját posztert is kiadhatnánk azzal is bizonyítva azt, hogy az Európai Parlament mennyire egyetért az UNICEF kezdeményezésével és támogatja az ENSZ eh, eh, ezen szervezetének a munkáját. Ez sajnálatos módon nem egy sikeres területe a nemzetközi közösség munkájának. Az ENSZ iránymutatásokat Rogi professzor úr készítette, eh, akivel sikerült eh, a közelmúltban a napokban eh, eszmecserét folytatnunk. Beszélt az új emberjogi eh, egyezményről, emberi jogok az üzleti életben. A tárgyalásokat a tagállamok 2015-ben folytatják, majd lehet témában. Nem tűnik egyszerűnek a dolog. A kormányzatok nehezen állnak elő javaslatokkal, nagyon bonyolult összetett kérdés ez, ugyanakkor az Európai Parlament és annak is az Emberi Szakbizottsága komolyan kell, hogy kezelje ezt a kérdést. Jövő héten a Szaharov díjról is szózunk, Denis Mekőke a díjazottunk idén, aki, ha minden igaz, ott lesz velünk Strasbourgban. hétfőn fél hétkor az emberi jogi a külügyi szakbizottság és fejlesztéspolitikai szakbizottság egy közösülés szervez McViggy úr jelenlétének alkalmából. Általában az emberi jogokról is beszélhetünk nyilván, kell, hogy beszéljünk ezen az ülésen. Azt vizsgáljuk majd, hogy hányan is vannak a világban, akik akár saját életük kockáztatásával is védik mások jogait. McQuig úr már 40 éve dolgozik azon, hogy a női jogokat védje. Nyilván tudják, hogy kedden Eh, az a megtiszteltetés ér minket, hogy eh, eh, de la máxima relevancia. Desde mi punto de vista. A maga pápa tiszteli meg jelenlétével az Európai Parlamentet. Tehát ez egy nagyon fontos hét lesz. A Lochbiller asszony alatt kezdődött az a gyakorlat, hogy az ENSZ tanácsával együttesen folytattunk tárgyalásokat az EUCOHOM keretében, ami kiváló kezdeményezés volt, és amely során sikerült megerősítenünk azt, hogy az intézmény együttműködés szálait szorosabbra kell fonnunk. Persze nagyon komoly háttérmunka folyik. A mi szakbizottságunkban, de néha előfordul az is, hogy a komoly háttérmunka mellett eh, ránk irányul a politikai figyelem, tehát a politikai eh, rivalda kell, hogy lépjünk. Ez e, egyik azon alkalmaknak. Panzer úr azért van itt eh, velünk, mert az EU e Magreb küldöttség vezetője, aki a szakbizottság tagja is. Külön üdvözlöm most itt. Driseli az Zámét is üdvözlöm, aki pedig az emberi tanács elnöke Marokkóban. Üdvözlöm Önöket, uraim! Nagyon örülök, hogy itt vannak ma velünk. Kíváncsian várom a marokkói emberjogi tanács, emberjogi szervezet munkájáról szóló beszámolóját. Ha jól tudom, akkor az önök szervezete nagyon komoly munkát végez ezen a téren. Az egyik feladata az volt, hogy az emberjogi közvitát megfelelő mederbe terelje a Marokkóban. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos kiadványokat eh, is készítettek, például a migrációval kapcsolatban. És az új marokkai alkotmány eh, elkészülte körül is, eh, mondhatjuk, hogy nyugodtan beleskodtak. Nos, a globális emberjogi fórum Marrakesben kerül megrendezésre. november 27-e és 30-e között, ahova meghívást kaptunk, amit külön köszönök önnek. Panzeri úrnak adom meg elsőként a szót, pár bevezető szóra. 11-kor Panzeri úrnak és kollégáiknak el kell menniük, mert egy előkészítő ülése lesz a marokkói parlamenti ülésnek ezért minket szorít az idő. Panzeri úr tehát elsőként parancsolja. Grazie. E grazie per l'ospitalità. Köszönöm szépen ezt a vendégszeretetet. Én is e, részemről e, eljátszani urat szeretném üdvözölni, és örülök, hogy el tudott jönni, időt tudott szakítani erre az albizottsági ülésre, és így el tudja mesélni nekünk azt, hogy mi történik Marokkóban emberi jogi szempontból. Szeretném megköszönni ezt a találkozót ma, és remélhetőleg hasznos lesz ez a mai találkozó, és tényleg ki tudunk térni olyan kérdésekre, amelyek a marokkói emberi jogi helyzetet illetve. Nincs sok idő, mert 11 órakor kezdődik a közös parlamenti bizottság ülése. Hát ennyiben is hagynám, és meghallgatjuk Eljezámi urat. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide, erre a találkozóra, meghívtak ide az Európa és Globális Demokrácia házába. Ez az eszmecsere egy nagyon fontos eh, esemény előtt eh, zajlik. November 27-én lesz a második marokkói emberi jogi eh, ülés. 2013. decemberében szerveztünk először egy ilyen találkozót, és Marokkó a második alkalommal helyszíne ennek a találkozónak. több mint 5000 résztvevőt várunk 94 államból, és a legfontosabb nemzetközi szereplők is részt vesznek ezen az ülésen. Brazília kezdte ezt a kezdeményezést, és eh, kicsit másként kell látni ezt, mint a világszociális fórum dinamikáját. Ez az újfajta fórum rendszeresen fog találkozni Brazília után most Marokkó a gazdája ennek a fórumnak, és szeretnénk hozzájárulni az emberi jogok nemzetközi tételéhez. Röviden szeretnék szólni a legnagyobb nehézségekkel, amelyekkel szembe kell néznünk Marokkóban, és beszélni fogunk a férfiak és a nők jogairól. Először a nők jogaival kezdjük. A Nemzetközi Emberi Jogi Tanács, illetve a Nemzeti Emberi Jogi Tanács Marokkóban nagy kihívásokkal néz szemben a következő időszakban. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mik ezek a problémák. Először is a nőkkel szembeni erőszak, egy nagyon súlyos helyzetet lehet eh, megállapítani. Marokkóban eh, egy projekt indult a nőkkel szembeni erőszak szemben, viszont az eredmények nem voltak kielégítőek. A kormány azt javasolta, hogy szülessen egy újfajta megfogalmazás, és most pedig a második változatra várunk. A tervezési tanács azt látta, hogy mindegy, mint egy 50%-a tehető a nőkkel szembeni erőszak aránya. Mi mindenképpen igyekszünk leküzdeni a diszkriminációt. A 2011-es alkotmány jött létre ez a szerv. Ez egy független szerv, és ez volt az első memorandum, amit kiadtak három évvel azután, hogy elfogadták az új alkotmányt. Van egy törvénytervezet is, amit még nem hoztak nyilvánosságra. Tudjuk, hogy létezik ez a törvénytervezet, viszont ennek az elfogadása még várat magára. Egy másik kihívás, amivel szembe kell néznünk, az az, hogy a törvénytervezet, van egy törvénytervezet, a házon belüli munka, ez főként a kislányokra vonatkozik, itt nincsenek pontos statisztikák. Kislányokról van szó, akiket cselédként alkalmaznak, és a kormány törvény tervezetében 16 évet határoztak meg a kislányok ilyen fajta foglalkoztatásával kapcsolatban. Tehát legalább 18 évre kellene felemelni ezt a korhatárt, hogy hivatalosan dolgozhassanak. Meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni majd ez a törvény az talán az alsóházban sikerül ma 16-ról 18 évre emelni a korhatárt. A nemzetközi normák szerint nem megfelelő az, hogy már 16 éves kortól lányokat lehetne alkalmazni cselétként. A harmadik kihívás ez az igazságügy reformja. Itt két fontos információval szeretnék önöknek szolgálni. A legfelsőbb igazságügyi tanácsnál van egy törvénytervezet, kidolgoztunk egy memorandumot, ezt elfogadta a kormány. Ezt fogják a parlament elé terjeszteni. Ez a legfelsőbb igazságügyi tanács. előfeltétele lenne az igazságügy függetlenségének ezért lenne szükség erre a fajta tanácsra, amely örködne a bírók karrierje felett, nem a miniszterek lennének az elnökök, szeretnénk ezt elérni. Van még egy nagyon fontos törvénytervezet, ez a büntető jogi törvénykönyv. Az első tervezet már megjelent a minisztérium részéről, ezt elláttuk megjegyzésekkel. A második változatban nagyon sok ajánlásunkat figyelembe vették. Ennek az új büntetőtörvénykönyvnek fontos eleme az, hogy ügyvédnek jelent kell lennie a letartóztatáskor. Ez ideig úgy volt, hogy az ügyvéd csak egy órával később érkezett, és lehet, hogy az őrizetbe vétel után már szükség van az ügyvéd jelenlétére, és remélhetőleg, hogy a parlamenti képviselők így majd javítják a kormány javaslatát. Ezeket a két ezt a két tervezetet el kell fogadni 2015-ben. Van még egy harmadik pont, ami összefügg mindezzel, ez pedig egy nemzeti mechanizmus létrehozása, a kínzás, illetve a lealcsonyító bánásmóddal szemben. Az emberi tanács három jelentést adott ki, Az egyik a börtönről szól, a másik a gyerekekről, a harmadik pedig a pszichiátriai intézményekről, és néhány hét múlva lesz egy jelentés az idős otthonokkal kapcsolatban is. Mindig is azt lehetett látni, hogy az embereket rosszul és megalázóan kezelték. 2012. októberétől kezdve ami után nyilvánosságra hozták a börtönről szóló jelentést, azt láthattuk, hogy Marokkó a kínzással kapcsolatos nemzetközi egyetményt aláírta, ezt nyilvánosságra hozták, és a következő lépés a folyamatban az az volt, hogy az ENSZ főtitkárságánál el kell helyezni a ratifikációról szóló dokumentumokat. Ebben az esetben Marokkó nemzetközi megelőzési mechanizmust kell, hogy létrehozzon. Az azt jelenti, hogy bejelentés nélkül lehetővé kell tenni a látogatásokat ezeket az intézményekben. 75-en írták alá mindezt, úgy gondolom, hogy ez a lépés majd valóban megvalósul, mert nagyon fontos az, hogy a marokkói parlament ezt a megelőzési mechanizmust elfogadja. Ez egy nagyon fontos fordulópont lenne. A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy ha egy ilyenfajta megelőzési mechanizmust elfogadnak, végrehajtanak, és ez létezik minden európai államban, akkor annak a veszélye, hogy valakivel megalázóan bánnak, 90%-kal csökken. Ez nagyon fontos, miután megkaptuk ezt a jelentést a börtönökről, a pszichiátriai intézményekről, a gyermekotthonokról, ez volt az első lépés, Nagyon sokat beszéltünk a sajtó szabadságról. Most már van egy új tervezete a törvénynek is. Ezt eh, a kommunikációs miniszter terjesztette elő, ezt ismerjük, ezt a tervezetet. Ez nyilvános. Számos eh, ajánlást eh, figyelembe vettek a sajtószervezetek, az emberi jogi szervezetek részéről. Azért van még javítani való, például a külföldi kiadványok tekintetében Marokkóban. Még egy dolog, az nemz, az, e-, a Nemzeti Emberjogi Tanács jelentése a migrációval kapcsolatban, ez is megszületett 2013. szeptemberében, adták ezt közre, azt követelték ebben, hogy radikálisan változtassák meg a menekültügyi politikát. Ezután a király azt javasolta, hogy legyen Marokkónak egy újfajta bevándorlási politikája, és 2014-ben egy regularizációs szabályt hoztak meg, jogszabályt hoztak meg, és két, több mint 22 ezer ember nyújtott be erre igényt. Én voltam az elnöke a, a bizottságnak, amely ezzel foglalkozott. Körülbelül egy hónap maradt már csak, mert lassan lejár ennek az évnek a vége. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt sikeres volt ez a regularizációs művelet, viszont mindenképpen arra is szükség van, hogy az integráció megvalósuljon, és ez egy óriási kihívás. Szerintem ezt nem is kell önöknek elmondanom, nem kell ezt itt Brüsszelben, az Európai Parlamentben ezt elmondanom, hiszen ismerik az integrációs politikáról szóló vitát. Tehát pontosan ez az, amit a, eh, a, a parlamentnek, a kormánynak, illetve a helyszínen lévő partnereknek kell együttesen elvégezniük. Miért annyira fontos a bevándorlási, illetve integrációs politika Marokkóban, illetve általánosságban? A bevándorlási hullámok 50%-a dél-dél irányú, vagyis a bevándorlók fele egyik szegény országból megy a másikba, tehát a nagy bevándorlási válság nem Kaleorban játszódik. Azt inkább délen lehet látni, a krízist. A szírek Törökországba, Líbiába mennek, vagy akár Marokkóba is. Ez a marokkói bevándorlási politika mindenképpen sikeres kell, hogy legyen. Ez nem egy tiszta, nem csupán marokkói kérdés, ez egy nemzetközi kérdés, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a politika. Ezt a, ezeket a pontokat szerettem volna önöknek elmondani, és abból indulok ki, hogy lesz egy aszmecserénk is. Um, Köszönjük szépen! Eh, Nem tudom, hogy Panzeri úrnak van-e hozzáfűzni ezen a ponton, vagy megadhatom a szót. Pányó úr elsőként. Köszönöm, elnök asszony. Et euh, dans la délégation Maghreb, euh, on connaît euh, toute l'importance. Euh... Köszönöm ezt az érdekes beszámolót. Nagyon érdekesek ezek a demokratikus fejlemények. Több alkalommal is jártunk Marokkóban, és személyesen is láthattuk. Októberben is találkoztunk az emberi tanácsal, vezetőjével Marokkóban. Egy igazi tanulmányút volt ez, és itt megint részt vehettünk ebben az, ebben az érdekes vitában az emberi jogi tanács azt hiszem, hogy a régió egész számára jó példával jár elő, tényleg mintaként szolgálhat Ön is említette, hogy mik azok az aggodalmak, azok a problémák, a kívások, például a börtönök, a pszichiátriai intézetek, eh, ahol esetleg rosszul bánnak az emberekkel. Az Európai Parlament nevében eh, azt hiszem, hogy csak üdvözölni tudjuk az emberi tanács átlátható munkáját. Ugyanakkor milyen konkrét következményekkel jár az önök eh, munkája? Panzeri úr talán megpróbálhatja nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy tényleg megmozduljanak a dolgok, hogy a jogszabályok gyakorlatban is konkretizálódjanak, hiszen ezek a problémák tudjuk, hogy ma mindennapokban, mai napi problémát jelentenek. La place des ONG au Maroc. Il y a récemment euh, des déclarations d'Amnesty International et l'Association Maroc. A marokkói eh, emberjogi eh, szervezetek működésével kapcsolatban is akoztak eh, problémás beszámolók, például a gyülekezési jogkorlátozásra is hallottunk. Ezzel kapcsolatban ön mit gondol? Végezetül amikor a marokkói emberjogi helyzetről beszélünk, akkor persze vissza kell térnünk arra a, arra kérdésre. 2013-ban a eh, Anna gomes eh, és Panzeri úrral is jártunk ott, amikor amikor ott jártunk személyesen, akkor voltak dolgok, amelyek eh, aggasztónak tűntek. Például az emberjogi tanács regionális kihelyezett szervezete nem tudta ebben a régióban igazán lehetne feladat. feladatát. Egy éve később miről tud beszámolni ezek a regionális szervezetek, úgynevezett antenna szervezetek felálltak és működőképesek? illetve a marokkai nők helyzete az, a, a munkaerőpiacon. Ezzel kapcsolatban is mondta, hogy ezek az antenna kihelyezett szervezetek kell, hogy ellássák ezt az ellenőrzési jogot. Ön szeretne egyszerre egyenként válaszolni, vagy több kérdésre? Lockbiller asszony a következő. Thank you, Madam Chair. Köszönöm. Elnök asszony, és köszönöm. Elaja úr. A prezentációja nagyon nagy hatással volt ránk. az ön által végzett munka is, és a bemutatott kérdések köre. Kérdéseim is vannak. Ám először is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ezt emberi munkát megszervezte. Ám most hallottam, hogy a civil szervezetek, mint a, az emberi jogi marokkói szervezet úgy döntöttek, hogy bolykottálják e- nemzetközi szervezet ülést, mert hogy olyan súlyosan ö, zaklatják őket. Több civil szervezet jelentette, hogy be kellett zárják irodájukat, mert nem tudták folytatni tevékenységüket, és úgy tűnik, hogy az aklatás és nyomásgyakorlás fokozódik. Az önszervezete tett kezdeményezés, hogy a marokkai emberi szervezetek működése javulhasson? Aztán másosabban a kínzással kapcsolatban azt mondta, hogy most állítanak fel egy nemzetközi mechanizmust ennek megakadályozására. Ez jó, hogy ez, most értesültem arról, hogy ez Mendez úr, az ENSZ kínzás ügy, vagy az ellen küzdő főbiztosa tavaly jelentésében az elzárás rettenetes körülményére hívta fel a figyelmet Marokkóban. Az önszervezete képes az egyéni panaszokat vizsgálni a fogvatartás körülményével kap- kapcsolatban. És a nyugat-szaharai börtönökkel kapcsolatban is felmerült el. ez a probléma Hassan El Vali szeptemberben. Ez nagyon súlyos kínzás és, és zaklatás áldozata volt, erről értesültünk akkor. Ami pedig a bevándorlók kérdését illeti, azt mondotta, hogy arra törekednek, hogy, hogy valamiképpen legalizálják az illegális bevándorlókat. A Human Rights Watch jelentése az év elején arról adott számot, hogy a, ha jól tudom, a déli marokkói határ, Marokkó déli határán a fegyveres örök tagjai a délről bevándorlókat zaklatják, megverik, kifosztják. Libya déli határán. Ön értesült ilyen feleményekről? Köszönöm szépen, Gomez asszony. Öröm látni önt, Aliázami úr. Nagyon értékelem a... Köszönöm az expozéját. És az ön által feltett kérdéseken túl is felmerültek kérdések. a kizás elleni átmeneti protokoll ratifikációja még nem záródott le, holott ez egy lényegi eleme volna ennek a láncnak, ám a botlogos alkalmazás a marokkói hatóságok részéről fontos. És nagyon sok probléma, amely felmerült az emberi joggal kapcsolatban, a fogvatartottakkal szembeni elbánás, különösen igaz ez a nyugat-szaharai térségben fogvatartottakra, akiket tovább sem lehet meglátogatni, független szervezetek nem tudják őket meglátogatni a börtönben. Van egy port tuga jogász, aki gyakran igyekezett meglátni fogvatartakat a szaláb börtönben, és mindig tiltották ezt. Ez abszolút elfogadhatatlan, annál is inkább, mert olyan fogvatartottakról beszélünk, akik egy olyan térségben kerültek letartásra, amely vitatott terület, Marokkó nem feltétlenül bír itt joghatósággal az en szerint. Sem. Zöp, Zöpernyő úr a helyi antennák fontosságáról beszélt, a Nemzeti Emberjogi Bizottság helyi antennáiról Nyugat-Szaharában. Még beszélni sem lehetett a, a, a, az illetékessel. Ugyan el tudtunk menni a börtönbe, de a fogvatartottakkal nem tudtunk beszélni, még egy kiskorúval sem. akit ott tartottak. És amely több demars kiadásához vezetett, jegyzékváltás kiadásához. Ön kifejtené, vagy meg tudná magyarázni, hogy vajon Marokkó miért volna a kiskorúakra vonatkozó ENSZ és egyéb határozat végrehajtása ellen. Ugye egy ENSZ misszió is meghat volt Nyugat-Szahara térségében. Az ön bizottsága támogatná ezt? Azt, hogy a marokkói hatóságok eh, jobban megfeleljenek az előírásoknak, és tegyenek lépéseket ez irányban? E konkrét kérdéskörben? Aztán a kérdésem az, hogy Marokkó az egyenlő, a férfiak és nők közötti egyenlő örökösödési jogok érvényesítése hol, hol áll. Jól tudom, hogy ez nagyon fontos téma. És általában az, a nők és férfiak a szeme egyenlő elbánás. És aztán van még egy ö, ügy, ahol Barbara Lockpillerrel osztom az aggályokat a a civil szeretek elleni zaklatások ügye. Minden előrelépés, bármi előrelépés született is, az sosem teljes körül, hogyha a civil szervezetek, az NGO-k és a sajtó nem tud működni. És hát éppen arról hallottunk, hogy ezek az NGO-k, amelyek például Nyugat-Szahara ügyében, nos, ezeknek munkatársait kizárták, delegációkat zártak ki, például spanyol-francia delegációkat zártak ki, a zamorai polgármester által szervezett delegációdat is megakadályozták a hatóságok, sőt, most érvényes, érvényes arról, hogy egy BBC-s újságot is kitiltottak a Nyugat-Szaharából. Úgyhogy nagyon értékelném az ön meglátásait ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Je crois que je vous donne la parole maintenant, on continue après avec le reste des Azt hiszem, hogy most már egy károszodásra megadom a szót, aztán folytatjuk a kérdésekkel, parancsoljon Eljázami úr. Gomes asszony, az opcionális jegyzőkönyvvel kapcsolatban tévedésben van, ratifikáltuk, meg szavazta a parlament, a hivatalos közlönyben is megjelent. Most az a folyamat folyik, hogy a ratifikációs eszközök az ENSZ főtitkáránál kerülnek elhelyezésre, ez egy diplomáciai formalitás, ami még lehet magára, de egyébként ez lezárult gyakorlatilag ez a, a folyamat. Az emberjogi tanács azt kéri, hogy a Nemzeti Megelőzési Fórumnak minket nevesse, nevezzenek ki, vagy előjön ki és nekünk törvényi lehetőségünk van arra, hogy a szabadságtól megfosztottakat, a fogadtatottakat meglátogassuk, sőt egyéni panaszokat is be lehet hozzánk nyújtani. Tehát azt hiszem, hogy ebben ilyen esetekben ráadásul elég szabályozóan, hogy az információt hogyan gyűjthetjük be személyesen is. Legyünk egy kicsit emberjogi kérdésekben a lehető legpontosabbak. A szarra ügyében vannak politikai kérdések, de ha emberjogi kérdésekről beszélünk, akkor szerintem akkor különbséget kell a politikai vita és az emberjogi helyzet között tenni. A regionális szervezeteink a szaharai térségben három ö, ö, regionális ö, irodánk van. Kettő a regionálisan vitatott területeken, egy pedig a nemzetközileg vitatott területeken. Kulturálisan, nyelvileg, történelmileg Eh, arról eh, a populációról vagy lakosságról van szó, a közös történelme, közös nyelvvel a szahara eh, népről van szó. A, egy éve nem jártak ö, ott Gomes asszony. Nem jogos azt mondani, hogy nem végzi a munkáját ez a regionális emberjogi szervezet. Mm, az Európai Unió összes nagykövetsége rendszeresen ellátogat a regionális emberi jogi szervezethez, és eh, a beszámolókban olvashatnak a szakmai munka színvonaláról. 50 európai és amerikai diplomáciai szervezet látogatta meg ezt a regionális eh, szervezetet 2013-ban. Tehát ennyiszer jártak ott az ENSZ összes emberjogi megbizotja, és sajnálom, hogy önök nem tudtak találkozni az említett elnökkel. Minden Marokkóba ellátogató nem, nemzetközi szervezet tudott találkozni az országos és a regionális emberjogi szervezetek vezetőivel is, tehát az önök esete a kivétel, amely elősíti a szabályt. Minden beszámoló azt mutatja, hogy professzionálisan, színvonalasan és semlegesen eh, látja a munkáját ez a regionális emberjogi eh, szervezet, kihelyezett iroda. Ez azt jelenti, hogy nincsenek problémák? Nem. Problémák vannak, de a munkájukat nagyon jól végzik akkor is. Tisztelt képviselők, eh, szisztematikus probléma nincs a kínzás, illetve a megalázó bánásmód terén. Problémák vannak, előfordulhat a kínzás és a megalázó bánásmód, úgy, nem csak a börtönökben, hanem pszichiátriai intézetekben is, de ez nem egy rendszerszerű, szisztematikus probléma. Éppen ezért a, volt olyan fontos a, a, a nemzeti megelőzési mechanizmus életbe Az elmúlt hónapokban eh, felkészültünk erre az új eh, feladatra. Eh, francia, holland és brit börtön szakértőket is vendégül látunk annak érdekében, hogy felkészüljünk erre a preventív feladatra. Március óta várunk arra, hogy a kormányzat a mi kérésünkre reagáljon. 2014. március 13-a úgy döntött, hogy három hónapon hónapon belül nyilvánosan írásban vállásol a megkeresésünkre. Ez ennek a folyamatában vagyunk, az év végén majd be is nyújtunk erről egy beszámolót, hogy a három hónapos reagálási határidőt akkor nem minden esetben tartotta. E. Marokkó és a két szuverén spanyol városrégió közötti határ problémák igen problém, problémásak. Minden nap megpróbálják átlépni ezt a határt, nem szabályos módon. Egyre nagyobb problémát okoz ez a spanyol és a marokkói oldalon is előfordul az, hogy aránytalan aránytalan null lépnek fel, tehát aránytalan erőszakot alkalmaznak. a határ akik megpróbálnák átlépni a határon, annak érdekében, hogy regularizálják, jogszerűvé tegyék a helyzetüket, nekik kell segíteni, így tudjuk csak megállítani ezt a problémát, hogy a nemzetközi határokat átlépők ellen esetleg túlhatározottan lépjenek fel. Fontos, hogy ne aránytalan legyen a reakció a határőrizeti szervek részéről, de valahogy mindenképpen jogszerűsíteni kell ezeknek az embereknek a helyzetét, akik itt ezen mm, nem, enklávé mm, környékén élnek. Tíz hónapja próbáljuk megoldani ezt a problémát, de csak egy pár száz ember eh, volt eddig hajlandó arra, hogy jogszerűsítse az, az ő helyzetét. A női jogok területén tíz éve fogadtunk el egy olyan törvényt, egy alaptörvényt, amely nagyon komoly előrelépést jelentett Marokkóban. Egy tanulmányt is készített az emberjogi tanács arról, hogy a nők jogi, eh, egyen, jogi értelmen vett egyenjogúsága mennyire valósul meg Marokkóban. Tudja ön is nyilván tisztában van azzal, hogy ez ugyanúgy, mint mondjuk a alámítetés kérdése, ez, ez egy nagyon komoly közvitát eh, kiváltó kérdés. Én magam a a halálbüntetés eltörlése mellett vagyok, de hát a közvélemény megosztott, mint nyilván a, egy, egy pluralista vitát próbálunk kialakítani. Erre, ebben a témában ezt tartjuk igazán fontosnak. No, no, excusez Bocsánat, elfelejtettem egy kérdést, amelyet hárman is felvetettek.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 tiltottak be egy, egy, egy olyan rendezvényt, ahol tulajdonképpen beszéltünk arról, hogy megvalósult a gyülekezési szabadsága. Nos, minden esetben panaszsal éltek. Itt rengeteg civil szervezet működik, több száz olyan civil szervezet van, amely kifejezetten a gyermekek jogai, vagy a nők jogaival, vagy a, a, a, a fogyatékkal élők jogaival foglalkozik, és valóban sajátosnak tartom azt, hogy több esetben is a munkájukat gátolják. Az igazságszolgáltatáshoz fordultak. Nagyon remélem, hogy minden esetben valóban a bírósághoz fordulnak, és meglátjuk majd, hogy működik az igazságszolgáltatás megfelelően ebben az esetben. Június 16-án az parlament elé is került az ügy a civil társadalom és a civil szervezetek státuszával kapcsolatban. Úgy érzem, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megerősítsük a szervezetek, civil szervezetek, egyesületek jogait, méghozzá szisztematikusan, anélkül, hogy bármiféle tiltások bekövetkeznének. Vagy előfordulhat mindenhol, hogy igazságtalan közigazgatási intézkedéseket hoznak, ez nem csak Marokkó sajátja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni a kollégáim szavaihoz. Én is szeretnék önnek köszönetet mondani ezért az előadásért és mindazért, amit elmondott. Lenne egy kérdésem önhöz, mégpedig a nyugati Szahara azon területeiről, amelyeket a marokkói királyság elfoglalt, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen fajta politikát folytat ott Marokkó. Szeretnék visszatérni 2010-re, akkoriban Denisikben volt egy békés tüntetés, viszont ezt a marokkai kormány erőszakkal elnyomta. Ez igazságtalan ítéletekhez vezetett, embereket halára is ítéltek. Nos, a szólásszabadsághoz való jogokat a marokkói kormány folyamatosan megszegi, 2014-ben a Human Rights Watch azt eh, állította, hogy a marokkói eh, erők nagyon gyakran elnyomják a tüntetéseket. Tehát semmilyen fajta tiltakozásra nincsen lehetőség eh, az ellen, hogy Marokkó elfoglalta ezt a területet. A Human Rights Watch elmondta azt is, hogy az Elejun régióban áprilisban és októberben is történtek erőszakos fellépések a kormány részéről. Ezen kívül a Human Rights Watch azt is elmondta, hogy az emberi jogi szervezetek elismerését akadályozzák, főként azokért, akik támogatják ezen a régió függetlenné válását azon szervezetek, amelyeket elismer a marokkói kormány hivatalosan is, azokat a szervezeteket sem igazából ismerik el hivatalosan, mert ezt csak a bíró követeli, de maga a, az állam nem ismeri el. Beszéltem arról, hogy a marokkói hatóságok elnyomóan lépnek fel a szervezetekkel szemben. Arra lennék kíváncsi, hogy a marokkói kormány milyen lépéseket tett azért, hogy a gyülekezéshez való jogot a Nyugat-Szahara területén garantálni tudja. meszváker úr, köszönöm szépen! Én is a frakcióm nevében szeretném üdvözölni a vendégünket itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen a magyarázatát. Úgy gondolom, hogy a kollégáim már számos aggályunkat megfogalmazták, ezeket én is osztom. Úgy gondolom mindannyian felismerhetjük, elismerhetjük azt, hogy a marokkói kormány sok esetben előlépést ért el. Üdvözöljük ezeket és ösztönözzük ezeket az alkotmányban és más törvényekben is bizonyos szabadságjogokat és jogokat garantálnak, viszont a gyakorlatban, és ezt ön is elmondta, és elismerte azt, hogy a gyakorlatban a valóság nem mindig követi az elméletet. Vannak aggasztó jelek, amelyeket én is szeretnék megemlíteni, persze a szólásszabadság, a sajtószabadság, a gyülekezéshez való jog, a civil szervezetek szabadon munkálkodásának joga. Nem szeretném megismételni azt, amit a nyugat szaharáról elmondott a kollégám. Az LGBTI jogok, illetve ennek hiánya, tudom, hogy ez nagyon kényes kérdés a marokkai társadalomban, de mégis felteszem a kérdést, hogy van-e bármilyen fajta perspektíva, hogy lesz -e itt javulás a szabályozásban, hogy e, ezen emberek is több jogot kaphassanak. Sajnálatos az, hogy a gyakorlatban a börtönökben továbbra is problémák vannak, továbbra is bántalmazás, kínzás van, és ez még mindig rendszerszerűen történik. A rossz bánásmód kötődik ahhoz is, hogy nagyon túlzsófoltak ezek a börtönök. Mit tesznek eh, annak érdekében, hogy a börtönök zsúfoltságát eh, csökkentsék, ezt megoldják valamilyen módon. Végezetül egy általános kérdésem lenne, ön mit vár tőlünk, az Európai Parlamenttől, mit tehet az Európai Parlament, milyen fajta nyomást gyakorolhat ki az Európai Parlament eh, a marokkói kormányra, hogy a jó lépéseket, amiket tettek az alkotmányban, a jogszabályokban, hogy azokat a valóságban is végrehajtsák, megvalósítsák. Mit tehetnénk, hogy mindebben segítsünk önnek? Gracias, señor Demesmaker, señor... Köszönöm szépen, Demesmaker úr. A következő szó. Elnök asszony, szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm Jezami úrnak a beszámolóját. Azt is látnunk kell, ahogy én is láttam, amikor néhány héttel ezelőtt Margarini biztosasszony ö, nagyra értékelte és gratulált Marokkó és Tunézia előrelépéseihez a demokrácia és emberi jogok érvényesítése terén. A közel-keleten a tavasz, az arab tavasz után nagyon komoly, nagyon sok zavar keletkezett, nagyon sok társadalmi zavar volt érzékelhető. Az önök hazája bemutatta az arab világnak, hogy a demokrácia és az emberi jogok érvényesíthetők. Hazám Nagy-Britannia szeretné segíteni önöket ebben, ezen az úton. Több kérdés merült fel az ön előadásában, amelyre kérdésem volna az első. Ön azt állíta, hogy a 16 éves kor lenne a, a 18 éves korra szeretnék fölvinni a munkabállás korhatárát. Kérdésem, hogy miért pont ezt akkor találták megfelelőnek Nagy-Britanniában 16 év a munkába állíthatóság korhatára. Szerintem sőt arra törekszünk, hogy a fiatalok 16 éves korban szavazhassanak is. Miért pont 18 év, tehát ez a korhatár? Én is elítélem azt a gyakorlatot, hogy kislányokat, vagy, vagy általában gyerekeket alkalmaznak házi munkára emberek, családok. Ez szerintem elképesztő és elutasítandó gyakorlat. A kérdés persze nem a törvényen magán áll, hanem hogy végrehajtják el a törvényt, megvannak-e az eszközök és készség arra, hogy véget vessenek a 16 év alattak illegális dolgoztatásának. A másik kérdéskör a fogvatartottak ügye. Úgy gondolom, Európában nagyon sok ország büszke lenne arra, hogy ha egy órán belül, a, a letartás követően egy órán belül ö, ügyvédhez jutna a, a fogvatartott. Úgyhogy ez egy szép követelés ugyan, és jó, ám olyan dolgot diktálni a más államoknak, Például ez, amit maguk európai tagállamok sem tudnak betartani, az szerintem túlzás. Harmadsorban határellenőrzés. Szerintem független államoknak meg kell legyen a lehetősége, hogy saját bevándorlási szabályaikról, politikájukról döntsenek. Ha bevezetnek, ha bevezetnek szigorú határellenőrzést, ez nekünk Európában egy nagyobb biztonsági érzetet adhat, hiszen a tengeren átkelő ö, illegális bevándorlók sokszor Észak-Európába tartanak tovább, például a hazámban, Nagy-Britanniába. A terrorizmus veszélye is nő, kábítószereket csempésznek át, a bűnözők jönnek sokszor így Európába, úgyhogy önök segíthetnek bennünket abban, hogy ezt megakadályozzuk. Pakisztán ügyét, ügyét említeném, 3 millió, több mint 3, 3 millió afgánt fogadott be Pakisztán annak idején, és most Pakisztán komoly problémákkal kell szembenézzen. A világ egyik legnagyobb kábítószerfüggőséget mutató országa, és ott több mint 55 ezer ember érint a terrorista szerveződés. Úgyhogy Nagy-Britanniában mi az önök lépéseit támogatni szeretnénk, és kérjük, hogy tájékoztassanak arról, hogyan tehetnénk ezt. Azt hiszem, hogy megint elég kérdést kapott. Köszönöm, elnök asszony. Először is, tisztelt képviselők, annyit hadd mondjak el, et politicienne des droits de l'homme. Vous avez dit, M. Maura, a politikai instrumentalizáció, hogyan lehet az emberi jogokat politikailag valóban instrumentalizálni, ez a kérdés. De Mera úr azt kérdezte, azokról az eseményekre kérdezett rá, amelyek több mint négy évvel ezelőtt történtek. Akkor ugye volt egy békés demonstráció, amelyet a, a, a vádak szerint erőszakos eszközökkel oszlattak szét. És halálos ítéletek is születtek volna. Ki kell javítsam önt, sajnos, mi nem így látjuk. Négy évvel ezelőtt Elionban négyezer, több ezer ember tüntetett békésen, társadalmi követeléseket fogalmaztak meg, több napon át folytak ezek a tüntetések, a prefektussal, sőt a belügyminiszterrel is tárgyaltak a tüntetők, nem történtek erőszakos cselekmények ekkor, ezt követően a, a tüntetők szervezői fújták le a tüntetést. Ekközben a, a, a rendvédelmi szervek beavatkoztak ugyan, de nem alkalmaztak, nem, nem ö, használták fegyvereiket. 13 halottat számláltak viszont a rendvédelmi erők. Az emberi élet mindenhol szent, nem lehet kettős mércéket alkalmazni. Az élet, az élet, 13 rendőr rendőrt öltek meg. Több órás filmfelvételen lehet megnézni, filmfelvételeken a, a tüntetők cselekményeit, amikor erőszakba fordult az addig békés tüntetés, meg azt is, hogy a rendvédelmi szervek hogyan igyekeztek szétoztatni a tömeget. Az Amnesty International és emberi szervezetek képviselő is helyen voltak, egyeseket letartóztattak. des condamnations très lourdes. ő, ezt követően valóban születtek katonai bírósági ítéletek is, súlyosak is, 30 év börtöntre is ítéltek embereket, de halálos ítélet nem született. Tehát, tehát egyeseket polgári, másokat katonai bíróság állítottak a, nem, a Nemzeti Emberi Jogi Tanács ezt követően kiadott egy jelentést, amelyben viszont tagadta, hogy katonai bíróság döntött volna. Jelenleg annyi megállapított, hogy most már polgári ö, személy nem állítható katonai bíróság elé. Önök, mint parlamenti képviselők természetesen jog megfogalmazhatják saját politikai nézeteiket a, a nyugat-szahara helyzetek kapcsolatban, ám az emberi jogok, emberi jogok mindenhol. A gyülekezés szabadság kérdésében öt szervezet kért engedélyt, és mert ők a nyugat-szaharai függetlenség mellett törnek láncsát. Az illetékes minisztérium befogadta ezeket a kérelmeket, ám nem döntött arról, hogy ez a közhatóság még, hogy megadja -e ezeket az engedélyeket. Azonban egy dolog kimaradt a történetből, a civil bíróság Et je demande avec euh, que le gouvernement marocain exécute cette décision. Jóvá hagyta ugyan az emberjogi szervezetek igényeit. Tehát az emberjog és a politika sok esetben össze átfedésben van, ám valahogy külön kell választanunk mégis az emberi jogok érvényesülését és a politikai véleménynyilvánítást. A börtönök túlzsúfoltsága az egyik oka azoknak a sajnálatos eseményeknek, amelyek megtörténtek. A marokkói BTK nem enged meg semmiféle elterelést, nincs a börtönbüntetésnek alternatívája, tehát ha valakit elítélnek, föltétlenül börtönbe kell vonuljon, a szabadságvesztés letöltésére. C de, de, a 72 ezerről 59 került sikerült csökkenteni a fogadottak számát a tervek szerint, és vannak további tervek, és azonban a BTK így fogalmaz, tehát nem enged meg semmiféle elterelést, addig feltétlenül számolnunk kell a börtönök túlsúfoltságával. A sajtó. A sajtószabadság elleni támadások, ugye? amit felhoztak. Nem tudom, lehet, hogy önöknek jobb információ vannak, mint nekem, ám jelen pillanatban Ugye volt egy eset, amikor a terrorizmusról forgatott videó, egy film készítés során kerültek bajba újságírók, bíróság elé kerültek. Kérdés, hogy a Európai Parlament mit tehet? Ez, ez, az ülést követően ugye, jogok, kérdésüket tehetnek fel az emberi jogokra vonatkozóan, ahogy az eszik és a civil szervezetek folyamatosan. Tehát számunkra is ösztönző ezek a vizsgálatok, és az önök figyelme arra készített bennünket, hogy jobban végezzük a munkánkat, hogy gyorsabban haladjunk. Ám két dolgot én is szeretnék kérni önöktől. Először is kérem, hogy, hogy pontosítsák ismereteiket a konkrét ügyekkel kapcsolatban. Tehát mélyebben merüljenek el azokban a kérdésekben, amelyekkel foglalkoznak Marokkóban. Nagyon, nagyon összetett és, és nehezen értelmezhető folyamat, amely hazámban elindult, és nagyon úgymond törékeny is. Tehát az alaptavasz követően nagyon sokan álmodoztak arról, hogy gyors javulás áll be, ám sok esetben ezek a törekvések terrorizmusba torkoltak. Tehát nagyon kényes folyamatok ezek. Nagyon fontos, hogy a, a, a, a, a békét és rendet fenntartsuk a, a társadalom működésében, és így engedjük meg a, a változásokat, így tegyük tehetővé azokat. Ö, felmerültek az LGBT jogok. Ez való igaz, hogy ezt fontos egy modern társadalomban figyelemmel kísérni, és a marokkói társadalom modern társadalom. Foglalkoznunk kell tehát ezzel a, amúgy kényes kérdéssel. A, a térség más országában még súlyosabb a helyzet, még egy dolog azonban feltétlenül üdvözlendő Marokkóban, ez pedig a társadalomnak az a képessége, hogy fokozatosan tud végrehajtani reformokat a közvita állásának megfelelően egy koalíciós kormány működik az országban, melyet ugyan iszlamista párt vezet, ám mégis történnek változások, talán ezek ütemet túl lassúnak ítélhető, ám a legfontosabb az, hogy mindez békésen történik hazámban. Nézzék meg, mi folyik a szomszédos országokban, a terrorizmus tombolása, a választások felfüggesztése, és mindennek a, a, a, az emberi életekben miért ára elfogadhatatlan. Úgyhogy ezen, ebben az összefüggésben kell vizsgálni azt az utat, amelyet Marokkó jár, és e, az Európai Parlamenttől azt szeretném kérni, hogy erősítsék kapcsolatokat a marokkói parlamenttel is, mert akkor még jobban tudnak tájékozódni. Még egy kollega, aztán jó magam, majd Kapelánni úr, aki a Magreb divízióért felelős neki is el kell mennie az említett 11 órás ülésre. Itt tehát még három kérdés. Bájé úr, jó magam, és az Európai Külszolgálat. Köszönöm, elnök. Asszony, köszönöm Eljezemi úrnak, hogy átakadott hozzánk. Először is szeretnék gratulálni a munkájukhoz, eh, kiváló munkát végeznek. Zsibernyóval jártunk, Marokkóban találkoztunk önökkel, és nagyon őszinte eszmeserét folytathattunk a tematikus dossziék ügyében. És valóban imponáló munkát végeznek. A marokkói parlament és az Európai Parlament támogatását is élvezik. Brahim Bendidi úr is itt van most az önök parlamentjéből, aki segíti az önök munkáját. Elnök asszony, a gyermekek jogairól beszélnék, ennek a védelmére vonatkozó egyezményről beszélek. Nagyon sok európai pár gyermektelen pár marokkói gyereket fogadott örökbe. Úgy tűnik, hogy csak a muzulmán pároknak nyílik erre lehetőség. Nem érzi úgy, hogy ez az új marokkói nyal szembe megy, amely egyébként maga Marokkó területén is biztosítja a vallásszabadságot, ez tehát az első kérdésem. Második pedig a számokat már elemezték, hogy a magára hagyó gyerekek száma csökken vagy nő, hogy alakul a helyzet Marokkóban. A állami gondozásba helyezett gyerekek um, helyzete mennyire megoldott? Köszönöm szépen. Moi, je voulais vous poser une question. Köszönöm, én is szeretnék feltenni egy kérdést még hozzá a nők helyzetével kapcsolatban. Nőként talán ez testhez álló. Marokkó esetében nem, de Spanyolország esetében sem jobb a helyzet. Úgy tűnik nekem, mintha rossz irányba haladnának a dolgok a nők autonómiáját, függetlenségét tekintve, mintha visszafele lépnénk. Az elmúlt tíz évben Marokkó hosszú utat járt be. De quelques ONG, a sajtóból és egyes civil szervezetektől aggasztó beszámokat kaptunk, például a kényszerházasságokra vonatkozóan. Nem, úgy tűnik, hogy nem javult a helyzet az elmúlt két évben. Hasonló módon a nőkkel szembeni erőszak és továbbra is aggasztó. Ön szerint a női jogok területén romlik a helyzet. Mondom, nem csak Marokkó esetében, szerintem Spanyolország esetében is valószínűleg ugyanerre megállapításra jutnék. A külszolgálat képviselőjének adom meg a szót, ha még mindig itt van az úriember, parancsoljon. Köszönöm. Igen, igen, elbújt a kamera mögé. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm egyezemi úrnak, hogy eltagadott közénk. Két dolgot mondani kell a külszolgálat nevében. Először is ezeket a kérdéseket folyamatosan felvetjük a Marokkóval folytatott párbeszéd keretében. Lássuk először magát ezt a keretet. A szomszédságpolitika keretében is 2008 óta egyértelmű politikai keretben folyik ez a párbeszéd. A reformokat tehát figyelemmel követjük, például az új alkotmány elfogadását is figyelemmel követtük, ezt vállaltuk, ezt meg is tesszük. Milyen témákat vizsgálunk, az együttműködés keretében, az igazságügyi reformja, az esélyegyenlőség kérdésének alakulása. Nagyon sok forrást fordítunk, pénzügyi forrást is az együttműködésre, az igazságügy reformjára például 45 milliót adtunk. Emellett próbáljuk az új alkotmányos reform megvalósulását is segíteni. El Jazami úr is említette, hogy ez a reform egyes részeiben igencsak komplikált és bonyolult, és az Európai Uniónak úgy érezzük, hogy az a szerepe, az kell, hogy legyen a szerepe, hogy ezt az egész folyamatot segítsük, támogassuk, ahogy azt a marokkói szervek kérik. Gondolok itt pénzügyi, emberi, szakmai segítségnyújtásra például. Második téma, hogyan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Egy politikai párbeszéd minden szinten folyamatosan folyik, miniszteritől a szakértői szintig. Az Jogi Albizottság a közelmúltban itt Brüsszelben ülésezett. Valószínűleg december végén fogjuk egy új, szorosabb együttműködési keretben is tárgyalni ezeket a kérdéseket. Az emberjogi tanács munkáját jól ismerjük, napra kész információval rendelkezünk ez ügyben. Rendszeresen felvetjük nem csak a marokkói szervekkel, hanem a civil szervezetekkel folytatott párbeszéd keretében is mindezeket. Je pense que tout, la, la plupart des interventions... A hozzászólások többsége hangsúlyozta, hogy mennyire bonyolult, összetett kérdések ezek, pedig komplex kérdésekre nincsenek egyszerű válaszok, ezt mindannyian tudjuk. A reform folyamatát folytatni kell, mi például a pénzügyi együttműködés területén az emberi jogi bizony, emberi jogi tanács munkáját segítjük, például a regionális kihelyezett szervek munkának segítsége, segítségén keresztül is két oldalú kapcsolataink, tehát nagyjából így alakulnak. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Szeretne a kollega valamit pontosítani? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött. Röviden szeretnék szót kérni csak. Annyit szeretnék elmondani vendégünknek, hogy különbséget vonnék a politikai és emberjogi vetületeik között a kérdéseknek. Persze az emberi, emberi jogoknak is van politikai dimenziója, ez világos, ám tisztán politikai szempontból vizsgálva az a párt, amelyet én képviselek a házban, úgy véli, hogy az ENSZ határozatot az önrendelkezés tárgyában, Nyugat-Szaharában, mert területet Marokkó tárt megszállva, nos, ezt az ENSZ határozatot be kell tartani. Sajnálatos módon Mar- marokkói kormány nem ö, fogadta, nem ismerte el ennek az ENSZ határozatnak az érvényét. Korábban hozzászólásomban a 2014-es emberi jogi jelentésről beszéltem. Ennek háttere, ez a háttere a kérdésemnek. Ön azonban egyfajta védekezésként használta ezt fel a válaszában parlamentet nem, a párt nem fogadhatja el ezt az ellentámadást, ahelyett, hogy megválaszolta volna a konkrét kérdésemet. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek a politikai véleménye tisztelet reméltó, ugyanakkor mindenki elkövethet hibát, például az említett esetben is letartóztatások hibás fellépésnek minősíteni mindenképpen. A marokkói parlament előtt június közepén számoltam be az amerikai helyzet alakulásáról, és például a tüntetésekkel kapcsolatban fellépés Ajumban, Arabában is problémás volt, egyértelműen nyilvánosan kimondtuk, hogy egyes esetekben a rendőri fellépés eh, aránytalan eh, erőszakot alkalmazott. Ezt a marokkai parlament előtt is eh, elmondtam, ami jól mutatja, hogy tisztában vagyunk a problémákkal. A tüntetések betiltása tényleg csak a legszélsőségesebb esetekben fordul elő. Számomra egyértelmű, hogy ezek mind hibás döntések de eh, a békés tüntetéseket eh, betiltani eh, teljesen hibás döntésnek tartom. Elnök asszony, mennyi időnk van még? Hát 11-ig be kell fejezni. Panyó és Lokbiller kollégák még kértek szót. Nem kell nagyon rohannia. De, sur la question de l'adoption d'enfants marocains, Euh, par, euh, par des, des, des non euh, nationaux, euh, Monsieur le député. Effectivement, il y a peut-être le, le, Monsieur le ministre de la Justice et des Libertés a envoyé une circulaire demandant. Euh, Az örökbefogadással kapcsolatban két évvel euh, ezelőtt euh, született ez az új törvény, marokkói gyermekeket nem marokkóiak is örökbe fogadhatnak, hogyha Marokban élőkről van szó, akkor lesz ugye kevésbé problémás, de Marokkon kívül élők is, szülők is örökbe fogadhatnak. Belga, francia, olasz, spanyol párokról van elsősorban szó. Az eljárás, az örökbefogadási eljárás ezt marokkói nyelven kafelennek hívjuk, de hívjuk ezt adopciónak, körülbefogadásnak. Nyilván többször találkoztunk ezen örökbefogadó szülők szervezeteivel, egy kollektív panaszsal is éltek, mert úgy érezték, hogy elhetetlenült a helyzetük. az új szabályozásnak mi a következménye, erről beszéltünk, az világos, hogy a magukra hogy a gyerekek egy része amely külföldi szülőkhöz került, egy, egy körlevél született, amelyben azt írták, hogy nagy veszélyt jelent az, hogy nem az igaz hitben nevelik fel ezeket a gyerekeket. Én nem értek egyet ezzel a körlevéllel, nem értek együtt ezekkel az intézkedésekkel. Én úgy érzem, hogy a muzulmán hit megőrzése az a, nem a család, hanem a, az, az állam feladata. Éppen ezért valahogy a családokkal együtt működve tudjuk azt garantálni, hogy a gyermeket az eredeti hite szerint nevelik fel. Azt tudom, hogy az állami gondozottak intézeteinek finanszírozása problémás, komoly pénzhányban szenved ez a terület. Persze magára hagyott gyerekek jogait védeni kell. A Kafala csoport pontosan ezért működik velünk együtt, egy tanulmányt is készítettek Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak marokkói muzulmán családok fogadhatnak örökbe gyerekeket. Egyrészt ez nem igaz, másrészt ez nem oldja meg önmagában a problémákat. Persze, ez nem jelenti azt, hogy egy marokkói muzulmán család mindig a legjobb hely egy gyerek számára. Tehát ez egy olyan téma, amit majd figyelemmel kell még követnünk, valóban problémás a női jogok területén vannak aggasztó jelek. Ezzel egyetértek Marokkóban. A kiskorúak házassága, fogalmazzunk így, ezt egy ö, bírónak kell jóvá hagyni. Az igazságügyminisztérium adatai szerint növekedett ö, ö, ezek száma 2004 és 2013 között 10 ezerről 35 ezerre nőtt ezek száma, és fiúkról és lányokról egyaránt van szó, tehát kiskorú fiúkról és lányokról. És ezek a, a, a a birákától is jóvá hagyott tehát az igazságügy keretében regularizált eh, kiskorút eh, eh, házasságok. Ezek közül, ezeknek az egyharmada 14 és 16 éveseket érint. Ez az igazán aggasztó ebben a fejleményben. Egy másik aggasztó jel pedig a nők munkerőpiaci helyzetével kapcsolatos. Marokkóban egyre aktívabbak voltak a, a nők a gazdaságban, a gazdasági életben, a munkerőpiacon. Folyamatosan emelkedett a nők aránya. Ugyanakkor most egy stagnálás indult be. A diplomások esetében is. 25%-a a nőknek eh, dolgozik, a férfiak esetében ez eh, több mint 65%, még egyszer mondom, stagnálást mutat, eh, amelynek az okát igazán nem tudjuk, nem látjuk. Éppen ezért a diszkrimináció ellenes hivatal felállítása talán megoldásra szolgálhat, például a diplomás nők alacsony munkaerőpiaci részvételein is segíthet. Ennyit tudok erre most mondani. Köszönjük szépen. Még két kollega kért szót. Lassan be kell fejeznünk ezt a részt. A civil szervezeteknek is szerettem volna szót adni, Panyó úr. Két, tényleg két másodpercben egy kollégák a 2010-es tüntetése kapcsolatban, a szarai helyzettel kapcsolatban Drisszeli az, válaszát hallhattuk. Fontos, hogy a propagandát itt elkerüljük az Európai Parlamentben, itt is 2010-ben már kaptunk egy videót az egész eseményről, mindenkinek eljutottam ezt már akkor is, de bárkinek szívesen még egyszer eljutatom ezt a videófelvételt. Jövő hét szerdán Strasbourgban az önrendelkezés jogáról, az autonómiáról fogunk beszélni, Marokkóra vetítve. Érdemes lenne itt is felvetni azt, hogy Marokkó és Algéria megbékélését hogyan segíthetjük. Az algériai, marokkói eh, határ problémákra is valahogy eh, megoldást hogyan, megoldást eh, hogyan segíthetjük elő. Itt egyébként a kábítószer kereskedelem és a terrorizmus problémája is mind-mind felvetődik. Köszönöm szépen, Pánzeri úr! zárásképpen. Molto brevemente. Nagyon rövid leszek. Szeretném megköszönni vendégünknek, hogy eljött, tájékoztatott bennünket álláspontjáról és a marokkói eseményekről. Feltétlenül figyelmekkel kísérjük a fejleményeket, és világos képet kell nyernünk ezek miben létéről. Szélesebb összefüggésben és a mások egészében vizsgálva. Ez, azokat a fejleményeket és az előrelépést. Fontos, hogy a politikusok is közelről figyeljék, tájékozódjanak, és arra van szükség, hogy méltányos egyensúlyt találjunk a véleményalkotás során. Igaz, hogy az emberi jogokat egyre erősebben igyekszünk érvényesíteni az Európai Unión belül, és a mi szakbizottságunk, bizottságunk arra törekszik, hogy az emberi jogok megjelenjenek az EU minden szakpolitikájában, az EU határain belül és kívül is. Nyilván nagyon sokat teendő, folyamatban levő munkáról van szó, ám az is fontos, hogy ez az üzenet eljusson a marokkói parlament körébe is, hogy szeretnék támogatni ezeket a pozitív folyamatokat, és a nyilvánvalóvá vált akadályok leküzdésében pedig szeretnénk segítségükre lenni. Szeretnénk, hogyha a marokkói parlamenthez eljutna ez az üzenetünk. Feltétlenül szükség van a reformokra ahhoz, hogy az emberi jogok érvényesülése kiteljesedjen, különös tekintettel a nemek közötti egyenjogúságra. Az én célom az lenne, hogy a BTK reformját segítsük elő. Ez kulcsfontosságú jogszabálymódosítás lenne Marokkóban, és nagyon fontos, hogy minden többen bevonja, bevon, bevonásra kerülnek ebbe a folyamatba. Köszönöm Pánzéri úrnak, köszönjük Egyezemi úrnak, akit reméljük, hogy mi hamarabb újra viszont láthatunk eh, itt az Európai Parlamentben. Együtt tehetünk még többet azért, hogy az emberi jogok érvényesüljenek Marokkóban is.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 Eh, vamos a empezar, si no les importa, porque vamos muy mal de tiempo. Köszönöm szépen. Kezdjük az ülést, különben kifutunk az időből. Nem tudjuk az emberi jogi helyzetét Marokkóban. Nem tudnánk anélkül erről képet nyerni, hogyha nem tájékozódnánk a helyben működő civil szervezetektől maguktól. Éppen az ő munkájukat kell támogassuk a szakbizottságunk részéről, az idő viszont szorít bennünket. A fölközött tengeri emberi hálózat munkatársait üdvözlőjük parancsoljanak. Le réseau regroupe... Köszönöm szépen, ennek asszony. 80 uh, szervezet uh, és több marokkai szervezet, például Meltömő Hölgy szervezete is része szemben Nagyon kevés idő áll rendelkezésemre. A nők helyzetéről fogok beszélni, amely már felmerült. Eh, Driss El Yazami a reform alapelemeit, a marokkai reform alapelemeit már felvázolt. Ebben a kontextusban úgy érzem, hogy beszélni kell arról, hogy egy egyeztetési fórum bizonyos számú javaslatot tett le az asztalra. Ezek egy része meg is jelent az alkotmányos reformban. Az alkotmányos reform alapvetően pozitívnak tekintendő, két nagy kérdés marad még ez egyik az a vallási és a, a világi kérdések eh, keveredése az alkotmányon belül is, ezek egyensúlya, illetve a másik, a nemzetközi normákat, eh, vagy a férfiak és a nők eh, esélyegyenlőségét minden, minden esetben követi egy kifejezés, hogy igen, de a marokkói normák, a hagyományok tiszteletben tartása mellett. Ez bizony sajátos sajátos megvilágításba helyezi a dolgokat. Alapvetően nekünk, civil szervezeteknek mi persze soha nem vagyunk elégedettek, mégiscsak az, az, öre, az örök zsörtölődő szerepét látják rá a civil szervezetek, így tehát nyilván e, mi e, nekünk mindig félig üres a pohás, sosem félig tele. A nyugat-szaharai helyzet e, számunkra talán nem a legégetőbb probléma, nem ezzel szoktunk foglalkozni, az alapvetően Marokkó, Algéria és a Polisario problémája, e, ilyen három oldalú megoldást kell találni ezt a helyzetet, ugyanúgy kell kezelni, mint Marokkó egészét, tehát semmiképp sem lehet az, hogy egy kiviteles helyzetet kap a nyugat-szaharai helyzet megoldása, nem, az egész marokkói helyzet keretébe kell ezt helyezni. Az alkotmányos reform lehetővé teszi, hogy nagyon érdekesen lássunk bizonyos dolgokat. Alapvetően a szöveg és a valóság közötti különbség ez okozza a problémát, tehát a, a, a, a papírra vetett szavak, és az nagyon távol állnak attól, ahogy ezek a gyakorlatban megvalósulnak, ahogy ennek sikerül a gyakorlatban érvényt szerezni, például a nők helyzete, a nők jogai, nők lenni erőszak, és így tovább, és így tovább. A reform elfogadása az nagyon szép, bejelentett reform nagyon jó, de 19 alkotmányos törvényt fogadtak el annak érdekében, hogy az alkotmányt átültessék a gyakorlatba. A 19 törvényt kell elfogadni ahhoz, hogy az alkotmány megvalósulását segítsék, ezek az alaptörvények, az alkotmány kiegészítő alaptörvények. A parlamenti ciklus végéig kell ezt megtenni a parlamentnek, ezt az alkotmány is lefekteti, ezt a határidőt. Milyen következtetésekre jutottunk az első elemzésünk? Alapvetően az, hogy normatív kérdésekben érdekes and alapvetően a demokratikus folyamatok foglalkoztatnak bennünket, és az ezeket ezekre vonatkozó indikátorok, jelzőszámok. Alapvetően ez nem kell, hogy forradalmi legyen, amit teszünk ami azonban a végrehajtást jelenti, lehet, hogy csak azért, mert civil szervezetek vagyunk, nagyon sok mondani valónk van. Az összes marokkói civil szervezet, szervezeteként képzeljük. Nagyon fontos például az, hogy a civil szervezetek hogyan működhetnek. Fontos, hogy komolyan vegyék eh, eh, ezeket, például azokat a tüntetéseket, amelyek minden nap eh, mindennaposak. A civilek nagyon fontosak Marokkóban is, és nagyon pozitívan járulnak hozzá az ország fejlődéséhez, a reform, reformokhoz. Ugyanakkor nem vagyok meggyőződve arról, hogy például a kínzás elleni jegyzőkönyvet elfogadták, nyilvánosságra hozták, eh, ez önmagában elég. Eh, és ugyanakkor a marokkói nagykövet a ratifikációs eszközöket nem tudja az ENSZ eh, főtitkárságán elhelyezni. Lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy diplomáciai probléma, de hát itt valószínűleg mozgás képtelennek kell lennie ahhoz a barokkai nagykövetnek, hogy ne jusson el az ENSZ főtitkársáig ennyi idő alatt, hogy ezeket a dokumentumokat letétbe helyezze. Ez roppant aggasztó és érthetetlen. Ugyanakkor például az a marokkói fegyveres szervezetek, fegyveres erők esetében is nagyon sok fegyelmi eljárás indult, ahogy azt El ami úr is említette, aránytalan volt az az erőszak, amit alkalmaztak, például a tüntetők eszemben, az igazságügyi ellenőrzés hiánya is aggasztó ezen esetekben. Mit tehetünk? Egy olyan országról beszélünk, ahol évtizedeken keresztül a kultúrába beivódott az, hogy a, az erős a fegyveres szervek bármit tehetnek. Ott nehéz változtatni a helyzetem, pedig komoly belső erőfeszítéseket tesz az ország annak érdekében, hogy egyrészt a ezeknek a fegyveres szerveknek, szervezeteknek a, a belső kultúra is megváltozon, illetve hogy a demokráciát ízét megérezze mindkét oldal. Ugyanez igaz egyébként a kínzásra, amely évtizedeken kerül, keresztül használatban volt, nem lehet egyik napról a másikra azt gondolni, hogy az emberek fejéből eltűnik majd ez, mint egy varázsütésre. La difficulté de mettre en œuvre. Nyilván ezért olyan nehéz a dolog. Az emberügyi tanács beszámolója vagy jelentése is erre próbált rávilágítani. Éppen ezért a rendfenntartó szervek eh, felelősségét igenis eh, alaposan meg kell vizsgálni mindezen esetekben. Az igazság szolgáltatás kicsit paradoxabb eh, helyzet. Egyrészt az igazságügyi, legfelsőbb igazságügyi tanács reformja folyik, a bírák vagy a bíróságok függetlenségének eh, garantálásán eh, is eh, dolgozik Marokkó. Ugyanakkor bizonyos kapcsolatot fenn kell tartani a, a közhatalommal. Az ügyészség függetlenségének a kérdése egyelőre egy teljesen nyitott kérdés, ez nem megoldott. Egyébként az ügyészség függetlensége intézményileg Franciaországban, eh, szülőhazámban sem volt mindig eh, garantált. Tehát alapvetően a mindennapi gyakorlat eh, okozza a legnagyobb problémákat a büntetőjog és a polgárjog alkalmazásában, hogy az az igazságszolgáltatás különböző szervezetei hogyan alkalmazzák, hogyan értelmezik ezeket a, a BTK-t, a PTK-t. Úgy érezzük, hogy a civil szervezetekkel arra kell kérdeznünk, hogy mi, mi, mi lesz, mi történnek majd, mi, milyen normákat tesz magáévé Marokkó, milyen irányba indul el a reform, és hogy a mindennapokban hogyan jelentkezik majd a reform eredménye. Úgy érzem, hogy olyan helyzetbe kerültünk, amikor is az ahhoz kétségesen férhet, hogy javul a helyzet, van haladás, fokozatos és, és folyamatos. De a kérdés az, hogy hova vezet majd ez az út. Egyrészt a reformokat folyamatosan elfogadják, ha végzik, másrészt a gyakorlat nagyon gyakran eltér az elmélettől. Az elmúlt hónapokban nem értjük, hogy mi az oka annak, hogy a belügyminiszter nagyon kemény hangot üt meg a civil szervezetekkel szemben, mint például Egyiptomban, illetve na, elítéli azt, hogy külföldi finanszírozást kapnak a marokkói civil szervezetek. Úgy tűnik, hogy a az, hogy 18 eh, szervezetet gyakorlatilag működését gyakorlatilag betiltanak, eh, eh, ami teljesen törvénytelen, jogellenes. Nem értjük és elítéljük ezt, semmiféle jogi okát nem látjuk annak, hogy a belügyminiszter ma ilyen abszurd módon bánjon egy szervezettel, amely egyébként nyilván kihatással van a többi szervezetre is, a civil szervezetek hálózatára is kihatással van ez. Casablanca-ban például négy órán keresztül rendőri letartóztatásba kell valakinek teljesen érthetetlen okokból lenni. Persze kifogásokból aztán nincsen hiány, meg tudják indokolni később a, a, ezeket az intézkedéseket de hát ez akkor is tartatatlan. Ami pedig a Szahara eh, helyzetet illeti, nos, kettő tamtamtam, kettő Elnyúban, kettő szará, négy szarában van ilyen e, kihelyezett helyi e, emberjogi szervezet. Nyilván a civil szervezetek is árkus szemmel figyelik a helyzet alakulását, ugyanakkor Euh, Furcsa szemekkel nézik azt, hogy a civil szervezetek figyelme követik a dolgok alakulását. Hát nem illegális szervezetek vagyunk, mi, hanem civil szervezetek, akik demokratikus kontroll gyakorlunk. Fontos, hogy a marokkói szervek és a marokkói kormány a legmagasabb szint is tudomásul vegye, hogy a civil szervezetek függetlenek, és igenis őket felügyelik a politikai minden politikai érvnek helye van egy demokráciában, ugyanakkor úgy tűnik, hogy még nem tették magukévá azt a véleményt, hogy mindenkinek joga van véleményt nyilvánítani bizonyos ügyekben. Ennyit szerettem volna röviden, tömören elmondani. Most pedig megadjuk a szót. Ezek után a hozzászólások után Samira Bikarden asszonynak, aki ugyancsak egy civil szervezetet képvisel. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma önöknél. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy meghívtak ma engem, illetve szervezetünket ide. Nagyon fontos szerepet játszanak a civil szervezetek, az ország Marokkó demokratikus átalakulásában. Ezt önök is elismerik, aminek örülök. Ma elsősorban azt kaptam fel, felkérést, hogy elsősorban a női jogok érvényesüléséről beszéljek, illetve arról, hogy a nemzetközi közösség ajánlásait milyen szinten sikerült átültetni a gyakorlatba, mik a kihívások még. A méltóság tavasza nevet viselő koalícióról van szó, szervezetek egyesüléséről. A elsősorban a diszkrimináció ellenesség, a, illetve a női jogok és a női esélyegyenlőség kérdését tűzte zászlajára ez az egyesület, amely egyébként 25 civil szervezetet egyesít. Először lássuk, hogy mit ajánlottak a különböző nemzetközi mechanizmusok Marokkónak. Itt van például a CEDAV bizottság, a 2008-ban eh, adták ki eh, azt a jelentést, amely Marokkó helyzetét alaposan vizsgálta. 2012-ben az UPR, ezeket A harmadik ilyen ajánlás pedig eh, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kérdésében tett ajánlásokat alapvetően. A nemzeti jogszabályok nemzetközi normákhoz való harmonizációját javasolták. Azt arra kaptunk javaslatot, hogy a nemzetközi jogi eszközök ratifikációját és nyilatkozatok ratifikációját végezzük el, hiszen bizonyos fenntartásokkal ért korábban Marokkó ezzel kapcsolatban a BTK-TTK átfésülését illetve a munkatörvénykönyvének módosítását eh, is eh, javasolták. A eh, családjogi törvény módosítását, amelyek mind ugyanabba az irányba mutatnak. És való igaz, hogy voltak előrelépések ezen a téren. És ezeket az állásokat részben tiszteletben tartottak ugyan, de vegyes a kép. Említettem, hogy a CEDAV eh, egyezmény eh, fakultatív eh, jegyzőkönyvével kapcsolatban váratott magára a ratifikáció. A kettes cikkel és a négyes a 15-ös cikk 4-es befekkezésével kapcsolatban. Itt Marokko továbbra is fenntartásokkal él az ENSZ egyezménnyel kapcsolatban. Nos, a SEDO egyezményhez csatolt, opcionális vagy fakultatív jegyzőkönyv esetében Marokkó komoly előrelépést tett, az egyik például a kínzás ellenes jegyzőkönyv. A parlamentben még mindig padhelyzet van e téma kérdésében, tehát végső döntés vagy végső megoldás a marokkói parlamentben még nem született ez ügyben. Ami et l'exécution des recommandations. Donc, Alkotmányos reformról igen beszélhetünk. Közel 18 intézkedés vagy új eleme van ennek a reformnak, amely az esély egyenlőséget célozza. Most ezeket mind nem is sorolnám fel, de alapvetően érdekes azt eh, megemlíteni, bizonyos ambiguitásra lehetőséget ad, tehát többféleképpen is értelmezhető, így tehát a közvetlen alkalmazhatósága mérsékelt vagy korlátozott, hiszen megjegyzést tartalmaz, hogy a marokkói királyság bizonyos hagyományának tiszteletben tartása mellett là, il, il va falloir faire deux, deux principaux. Két alapvető megállapítást tennék a végrehajtással kapcsolatban. 2011-ben fogadták el az új alkotmányt, ahogy azt jó barátom is mondta. Azóta is vannak bizonyos lemaradások. Például a döntés hozatali, tehát fontos vezető szerepek, de történő kinevezés esetében azt láthatjuk, hogy csak 11%-át töltik be ezeknek a felelős posztoknak nők. Ez egyébként friss adat, 2014. októberi adat. Az esélyegyenlőségi kormányprogram 22%-ra kellett volna, hogy feltornázza ezt az arányt, az új alaptörvényel, tehát csak ideig jutottunk el. A törvények, törvénytervezetek esetében a, a, a modernista, a, a tervezetben még modern törvénytervezetek végső formájukban messze nem tükrözik ezt, a, ezt az új modern szellemiséget mindig. És úgy érezzük, hogy egyes törvényeknek nem, egyszerűen nem szereznek érvényt. 62-es például a büntető törvénykönyv, amely igencsak diszkriminatív, és nagyon sajátos szellemiséget tükröz, igencsak patriarchális, a például abortuszt tiltja. Alapvetően át kell dolgozni a büntető törvénykönyvet, ahogy azt már többször említettük. A büntető eljárás jog is modernizálásra szorul, illetve nincs összhang van minden alkalommal a eljárás jog más törvényekkel. Gyakran a javaslatok egymásnak is ellentmondanak. Például a nők elleni erőszakra vonatkozó törvény és a büntető eljárás jog vonatkozó szakaszai egymással belső ellentétben állnak. Úgy tűnik, hogy a felelős minisztériumok munkája sem mindig áll összhangban e tekintetben. Mit mondhatunk tehát? Az elnök asszony beszélt arról, hogy bizonyos fajta visszalépés tapasztalható a nők helyzetét, eh, tekintve a nőjogok helyzetét illetően eh, mint hogyha megakadtak volna a dolgok, mint hogyha nehéz lenne érvényt szerezni a mindennapokban eh, ezeknek az új eredményeknek. Tehát igencsak ingataglábakon áll ez az új reform. Itt van például a jogszabályok értelmezésének kérdése, például a család jogi törvény módosításához nem társult egyfajta felvilágosítási kampány, például a bírák képzése ezt nem egészítette ki, most rengeteg számmal illusztrálhatnám ezt. Például a kiskorúak házasságának robbanásszerű növekedése. Arról nem is beszélve, hogy a bírák viselkedése is sokszor diszkriminatív, és egy ilyen holisztikus megközelítés teljesen hiányzik, és a politikai szándék sincs meg arra, hogy a női jogoknak valóban érvényt szerezzenek. Egy patriarchális jellegű diskurzus folyik egyáltalán erről a kérdésről, az, az állam, a, a kormányfő a felsőházban arról beszélt, hogy a nők által otthon a háztartásban végzett munka mennyivel fontosabb, mint a munkaerőpiaci részvételük. Tehát nagyon furcsa ez a patriarchális diskurzus. bár adattal is illusztrálnám az elmondottakat. Euh, une, une forte inquiétude de la société civile marocaine euh, par rapport à, donc, euh, au risque de, de A Természetesen ez az, ami az civil társadalmat agasztja, Egyezemi úr az imént beszélt arról, hogy a nők gazdasági aktivitása csökken. 2000 és 2011 között a marokkói nők munkerőpéci részvétel 28-ról 25 ra csökkent, nyilván azért, hogy említettem, mert a kormányfő is túl nagy jelentőséget tulajdonít az otthon végzett munkának, háztartási munkának szemben munkerőpéci munkaerőpiaci részvételevel a oktatás, fe, oktatásban, a, vagy a diplomás nők aránya 60%-ról 51%-ra csökkent 11, perc, 11 év alatt. A kiskorúak közötti házasságok aránya pedig robbanásszerűen 18000 35000 re nőtt 2004 és 2013 között. Tehát mire van szükség? Egyrészt mindenképpen fel kell állnia ennek a paritásos bizottságnak, amely a diszkrimináció ellenes küzdelmet szolgálja, és amely érvényt szerezhet az elfogadott törvényeknek. A nemzeti vagy a belső jogszabályokat összhangba kell hozni az alkotmányal, illetve a különböző Marokkó által elfogadott nemzetközi egyezményekkel. Emellett hatékony végrehajtást kell biztosítani minden ilyen jogszabály esetében. A civil társadalommal civil társadalommal kapcsolatban két óriási kihívás van. Az egyik az információhoz való hozzáférés garantálása, tehát az információhoz jutás egyáltalán nem garált. Nagyon nehéz úgy például a törvény tervezetek, jogszabálytervezetek kidolgozásában a hangunkat hallatni, hogyha nem kapjuk meg a megfelelő információt. És ez az egyeztetéses többoldalú tárgyalásokon alapuló, a civil társadalommal bevonó eh, megközelítés, ez, ez, eh, ez az, ami igazából hiányzik. Éppen ezért úgy érezzük, hogy eh, szükség van arra, hogy önök segítsék Marokkóban az elindult folyamatokat. Nagyon érdekes azt látni, hogy a marokkai kormányzatra hogyan lehet nyomást gyakorolni, nem csak a, a, a mennyiségi, hanem a minőségi indikátorokkal, tehát hogy hogyan tudjuk figyelemmel követni azt, hogy valóban mi változott a nők minden nap életében ezeknek a reformoknak köszönhetően. Köszönjük szépen, sajnálom, de hát szorít minket az idő. Eh, az Európai Parlamentben eh, mindig nagyon szigorú eh, időkorlátok közé vagyunk szorítva. Most megadom a szót Nikolá Bezsi úrnak, aki az Amnesty International-t képviseli, Brüsszel irodáját, aki majd beszámol arról, hogy Marokkóval kapcsolatban milyen tapasztalataik van a parancsolat. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen elnök asszony, hogy lehetőségem van arra, hogy felszólaljak. A világ legtöbb országhoz hasonlóan Marokkóban is vannak hiányosságok az emberi jogok kapcsán, mi megpróbáljuk ezt orvosolni, nagyon feszülté vált a kapcsolatunk a hatóságokkal, miután egy kampányt indítottunk a kínzással szemben. Megpróbáltuk tisztázni az alapvető munkánk lényegét, és megpróbáltunk hozzájutást kapni ehhez az országhoz. Szeretném kiemelni az aggájainkat, és majd az átfogóbb áttekintést jövő év elején kapják meg a az éves értékelésünkben. A szólásszabadsággal kapcsolatban azt láthattuk, hogy a hatóságok üldözik az aktivistákat, az újságírókat és másokat is, akik kritizálják az intézményeket vagy a királyt. A hatóságok különböző vádokat fogalmaztak meg újságírókkal szemben, akik Kamil Laska halálával kapcsolatban jelentettek. A hatóságok ugyancsak a Laska hatásával kapcsolatban egy, egy szemtanút is bebefogtak. Júniusban és júliusban a marokkói emberi jogi szervezet két képviselőjét ugyancsak elítelték, két, illetve három év börtönbüntetésre ítélték őket, és ezen kívül arra kötelezték őket, hogy kártérítést köves, fizessenek, amiatt, hogy a rendőrséget állítólagosan alaptalanul vádolták. Az Amnesty International minden fogva, fajta fogvatartott azonnali szabadonlegését kérte. Második pontom a gyülekezési jog. Számos különböző emberi jogi szervezetek üléseit próbálták blokkolni a hatóságok, ugyanígy ifjúsági táborokat is. A marokkói emberi jogi szervezetnek ilyenfajta tiltással kellett szembe nézniük. Betiltották a ifjúsági táborokat is. Ez idáig minden évben volt ilyenfajta találkozó, mindenfajta gond nélkül. Ezen kívül megtagadták az Amnesty International tényfeltáró misszióját is a hatóságok. Ez volt az első ilyen tilalom az Amnesty International irányába 1990 óta. Megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet, és továbbra is szeretnénk szabad bejutást kapni az országba. Ezen kívül a hatóságok akadályozták számos más civil szervezet munkáját, vagy azok regisztrációját. A harmadik pontom a gyülekezési joga kapcsolatos. Túlságos erőszakot alkalmaztak a béke és tüntetők ellen, ezen kívül túl sokáig tartottak megfelelő per nélkül fogva embereket, volt, akiket Rabatban tartóztattak le múlt év áprilisában, és mintegy 11 hónap börtönbüntetésre ítélték őket, mert akadályozták a vasutat, illetve lázadás volt az egyik vádpont. Ellenvéleménye elnyomása. nagyon gyakran itt is eh, túlzott erőszakot alkalmaznak. Az emberi jogi szervezeteket nem hagyják eh, bejegyeztetni. Az ötödik pontom a kínzással és nem megfelelő bánásmóddal kapcsolatot. A kínzás eh, általában közvetlenül az elfogás után történik, a letartóztatás után történik, nincs megfelelő elszámoltathatóság. Örültünk annak, hogy májusban az igazságügyi miniszter egy memorandumot adott ki a bíróknak és ügyészeknek, hogy megfelelő igazságszakértői eljárást nyissanak akkor, hogyha kínzás zsenúja merül fel. Ali Aras esetében az ENSZ kínzás ellenes bizottsága is felszólalt. Őt 2010-ben kínozták meg a börtönben, miután Spanyolországból visszatért, a nyomozás továbbra is zajlik. Létrejött a nemzeti, létrejön a nemzeti mechanizmus is a kínzással szemben. Úgy gondoljuk, hogy ezzel tenni lehet a kínzás megszüntetése ellen. Hatodik pontom ez a nem megfelelő bírósági eljárásokkal kapcsolatos. Gyakran polgári személyeket is katonai bíróság elé citáltak. Egy marokkói katonát és egy ügyvéd már november 1 óta éjségsztrájkot tart, mivel már egy éve fogságban vannak, és a katonai bírósági eljárást várják úgy tűnik, hogy eh, van egyfajta elmondolás, elmozdulás eh, a gyakorlatban, viszont eh, továbbra sincsen ügyvéd jelen. Az utolsó viszont ugyanennyire fontos pontom ez a nők jogai. Januárban üdvözöltük azt, hogy a parlament megváltoztatta a jogszabályokat, hiszen korábban a, azok a férfiak, akik 18 évvel fiatalabb nőket erőszakoltak meg, azzal megúzták a felelősségre vonást, hogy elvették az áldozatot. És most már sokkal átfogóbb ö, megoldásra van szükség. Utolsó pontként javaslatokat tudnék tenni arra, hogy a parlament mit tehetne az Európai Parlament mit tehetne. Szeretnénk egy sürgősségi állásolást a marokkói emberi jogi helyzettel kapcsolatban, főként a kínzásokra kitérve. Nagyon fontos ez a konzisztencia szempontjából. Az Európai Parlamentnek megvan a saját szerepe akkor, amikor felszólal a kínzással szemben, akárhol és akármikor is történjen ez. Kérem, emlékezzenek arra, hogy ebben a kontextusban a legnagyobb garanciája a büntetlenségnek az, hogyha továbbra is csend uralkodik. Meg kell menteni az egyéni eseteket is nyilvánosan, főként a kínzással kapcsolatban. Nagyon sokat jelentene az is, hogyha az EP képviselők felvetnék ezeket a kérdéseket a hatósággal szemben, és a külügyi szolgálat és foglalkozni ezzel a kérdéssel a az európai parlamenti képviselők kérdéseket intézhetnek a külügyi szolgálathoz, illetve a delegációkhoz azzal kapcsolatban, hogy mit tettek a marokkói kínzások megszüntetésével kapcsolatban, és az egyéni esetekkel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen. Loch Piller asszony parancsoljon önél szó. Köszönöm. Köszönöm mindhármuknak, hogy a civil társadalmak szerteletéből fontos információk és ajánlásokat fogalmaztak meg. Ám szeretnék egy nyilatkozatot tenni azzal kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon aggaszt engem, és zavarba ejt, hogyan foglalkozunk a kérdéssel ma reggel. A tervezetben az áll, hogy a marokkói emberügyi helyzet tárgyalása két eszmecsére lesz a Nemzeti ö, jogi Intézettel és a civil szeretekkel. Ö, kollégákat vádol az állami szervezet vezetője, és nem a Nyugat-Szaharáról beszélek, hogy a mi információnk nem helytálló, mi politikusok vagyunk, politikai szempontból használjuk fel az emberi jogok érveit. Majd a Magreb államok delegációja kollektív elhagyja, beleértve a képviselőtársunkat, aki foglalkozik kérdés, elhagyja a termet, nem tudom miért, mert 1130 ig van a, kiírva az ülés. Ez vajon a civil szeretekkel való eszmecserének a semmi bevétele? Vagy az idejük szajototta őket ennyire? Miért mentek el? Szerintem ezt nem tehetjük meg, mert amikor felkészültünk erre az ülésre, felvetettük a kibővített elnökség előtt azt a problémát, hogy egyesek úgy gondolták, hogy a nemzeti hatóság, mely az ENSZ A osztályt kapta meg, tehát függetlenségével nincs kifogás, ám a marokkói hatóságokkal való kapcsolattartása mindenképpen megkérdőjelezhető. Nem szabadna precedens teremtenünk szerintem, különösen most a két briefing kapcsán és azon tájékoztás alapján, miszerint ez egész marokkói civil szervezet, közösség bolykottálja azt, a mai találkozót, amelyet a marokkói kormány a Nemzetközi Emberi Jogi Fórummal szervez ma, éppen azért, mert a marokkói kormány hatóságai nem tartják be ezeket a szabályokat és az emberi jogokat. Köszönöm szépen, Ropiler asszony. helyén valónak tartom a felvetését az ülés megszervezéssel kapcsolatban. Sajnos azonban gyakran megesik, hogy technikai oknál fogva koordinációs nehézségek folytán el kell menniük egyes képviselőknek, és ezek a technikai ügyek gyakran politikai jelentőséget kapnak a parlamentben. A két panel részvétele kapcsán én tárgyaltam a titkársággal, és felvetettem, hogy lehetne lehetőség arra, hogy a szakbizottságunk megszervezzen egy meghallgatást úgy, hogy ne legyen közben ütköző, más ugyanabban az országgal vagy kérdése foglalkozó másik ülés. Sajnálatos, hogy ez megtörtént, ez az átfedés megtörtént, nem tudom, hogy történt, de nagyon sajnálom, mert nagyon sokan figyelemmel kísérik a Magreb és azon belül Marekkó ügyét, el kellett menjenek, ezek közül nagyon sokan, mert egy másik ülésen foglalkoznak éppen most a térséggel ezért nem úgy alakult az ülés, ahogy terveztük. Eh, con las otras agendas... Nem koordináltak megfelelően a más szakbizottságokban folyó munkával, amelyek éppen most kerültek megszerzésre. Nagyon nehéz egyeztetni a szakbizottságok között, ám feltétlenül feladatunk, hogy a delegációk munkáját csomon kövessük, és úgy szervezzünk üléseket, hogy próbáljuk elkerülni ezeket az ütközéseket. Hisz nagyon fontos tájékozódnunk a civil szervezetek képviselőinek beszámolói alapján, fontos, hogy jelen legyünk ezeken az üléseken. Ám a most fennálló rövid időben azt hiszem élnünk kellene a három vezető szervezet képviselőnek jelenlétével, akik kiállnak az emberi jogok mellett Marokkóban, és cseréljük eszmét velük. Megvizsgálván azt, hogy vajon nekünk milyen szerepet kellene vállalnunk, és egyáltalán a, Human Rights Forumban részt vegyünk-e, vagy inkább ne ebben kérnénk ki az ő véleményüket. Szerintem jó lenne, ha, ha jelen lennénk, ám szívesen meghallgatnám mások véleményét, különösen azokért, akik azt gondolják, hogy inkább ne vegyünk részt. Nyilván az NGO-knak is van erre kapcsolatos nézete és véleménye, fontos volna ezt megismernünk. Itt vannak tehát a hozzászólóink, Először az Amnesty International képviselőhez fordulnék. Ön szerint segítenénk a párbeszéd, a kormánya való párbeszéd javulását az emberi jogi témákban? Azzal, ha részt vennénk, az Amnesty International is szeretne szerepet játszani ebben, ha jól tudom, és a civil szeretek jelenlévő NGO képviselőt is kérdezem, önök szerint Önök hogy látják? Ugye az önök szándéka nyilván, nyilvánvalóak, nagyon konstruktív elemzését adták a helyzetnek, de azért belátható, hogy Marokkó jelentős előlépéseket tett a a nőjogok érvényesülése meg a szólásszabadság ügyében a konzervatívabb erők, mintha megint erősödni látszanának, és ez lelassítaná a folyamatot. Mindezek hátterében kérdezem, hogy tudnánk legjobban támogatni az NGO-kat, hogy tudnánk biztosítani azt, hogy párbeszéd legyen a, a kormányjal és a parlamenttel, valamint a, az egyéb szervezetekkel. Hogy tudnánk legjobban támogatni a civil társadalom fejlődését. Kommentálnák ezt a kérdésem? Euh, mondana valamit ön, vagy inkább az NGO-k jelenlevő képviselőnek adjuk meg a szót? Question d'abord, nous participons en tout cas pour ce qui concerne le réseau la quasi-totalité des sociétés civiles marocaines, je crois pouvoir le dire sous contrôle de, de ma voisine, participeront. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a, a ha kritikus módon is, de a civil szervezetek összessége részt vesz ebben a folyamatban, az marokkói hatóság figyelmében bajába javító szendékú kritikánkat. Második nem nagyon röviden úgy érzem, úgy vélem, hogy az Európai Uniónak elengedhetetlen szerepe van ennek a folyama, ebben a folyamatban. A szomszédságpolitikán keresztül, a cselekvési terven keresztül, Hogyan teheti ezt meg az Európai Unió? Például számon kéri a marokkói fél által tett vállalások megvallásulását. A civil társadalom helyzetének javulását is elérheti a szomszédságpolitikai eszközökön keresztül, harmadsorban. Az Európai Uniónak itt az ideje, hogy hogy észrevetje, hogy, a, hogy az irreguláris migránsok helyzetének jogszerűsítését végre egy országon elkezdték az Európai Unió déli határain. Ennek azonban ára van. Van egy alternatívája a bevándorlás, jelenlegi bevándorlás politikának a földközi tenger térségében, a Marokkó ezen kezdeményezése szerintem megérdemli azt, hogy politikailag, pénzügyileg támogassák, és az Európai Uniónak bizony nagyon nagy gyot kell változtatnia a politikáján ezen a téren. Ez megint csak egy első példa, egy példa. mindannyiunk közös érdeke az, hogy ezt támogassák. Igen, abszolút egyetértek önnel. Én mindösszesen annyit mondani kell, hogy Tübiának úrral, kollégámmal teljesen egyetértek a globális fórummal kapcsolatban. Kett, egy marokkói a marokkói civil szervezetek részt vesznek a folyamatban, tematikus fórumokat szerveznek, maguk által szervezett tevékenységeket, tehát a, a, az emberjogi globális fórum munkájában részt vesznek. Kettő bolykotálta csak ezeket. Az eredmények, az indikátorok, a hatás figyelemelkövetése tekintetében, nos, az isztambuli nőjogi egyezményre utalnék itt csak, a marokkói nőjogi szervezetek azt szeretnék, hogyha a marokkói államot segítenék, támogatnák abban, hogy ratifikálja végre az isztambuli egyezményt, ha már több hasonló egyezményt, például a gyermekek jogaira vonatkozó európai egyezményt ratifikált a Marokkó, jó lenne, hogyha az Európai Unió ilyen irányba nyomást tudna gyakorolni Marokkóra az Amnesty International szeretne hozzá hozzáfűzni ehhez? Um, um, Igen, köszönöm szépen. Egyrészt a konkrét ügyet, illetve az Amnesty International most tárgyal a hatóságokkal, meglátjuk ezeknek a tárgyalásoknak mi lesz az eredménye, és akkor kell visszatérjünk e kérdésre a válaszsal konkrétan. Ami a parlament befolyásolási hatását illeti, alapvetően egyetértek a marokkói kollégák véleményével. Nagyon fontos, hogy a helyzetre való kihatás pontos elemzése megtörténjen, és az EU éljen minden eszközzel és lehetőséggel, amely kezében van, és ez sokkal nagyobb közdiplomáciát, úgymond állampolgár diplomáciát igényel, és arra bátorítom önöket, hogy hang, helyezett nagyobb hangsúlyt a kínzás elleni a harc erősítésére szólaljanak fel ebben az ügyben, itt Brüsszelben és a, a államban levő képviselők révén is. Ezzel lehet a garantálni a kínzás megszüntetését, világosan, hangosan kell megfogalmazni ebbeli véleményüket, így lehet a témát az adott államban és általában a nemzetközi szinten előmozdítani. Köszönöm végezetül. Megadom Ruán úrnak a szót, aki az in, min, emberjogi minisztérium közé tanács, közé tanács vezetője. Sajnálom, hogy ennyire szorítja az időt, de remélem azért tud erre reagálni. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy pár számadatot mondjak. Az év első 9 hónapjában 1 millió 150 ezer különböző tevékenységet végeztek a civil szervezetek. Ebből 410 ezret az emberjogi szervezetek. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de violence à l'égard des manifestants. A tüntetés a tüntetések esetében erőszakos beavatkozás csak az erőszakos tüntetések esetében fordul a békés tüntetések esetében, nem ezrével rendeznek ilyet minden évben. Öt jogszabály tervezetet fogadtak el, három a parlament előtt van, a, a fogyatékkal élők az információhoz való jog, a nők szembeni erőszak csökkentése tökéntetében. A migrációs törvény, a, a, az a büntetőjogi törvénykönyv, a büntető törvénykönyv átdolgozása, a politikai meneték, jogért folyadók, és így tovább, és így tovább. Elnök asszony. Komoly szerkezetváltás folyik Marokkóban. Átmeneti időszak ez, ezt figyelembe kell venni, de szisztematikus emberjogsértésről semmiképpen sem beszéltünk. A mai modern Marokkó vállalta, hogy az emberi jogokat, a demokráciát tűzi zászlajára, éppen ezért az elszigetelt emberjogsértések esetében megfelelő eljárásrendet vezetünk be arra, hogy panaszal érhessen mindenki. Dans cinq ont visité le pays dans un laps de temps de deux ans et demi. Két és fél év az ötszer, ötszer jártak itt, a déli régiókban is rengetegszer jártak, mindenki árgus szemekkel figyeli, követi figyelemmel ezeknek a szerveknek a munkáját. Azt hiszem, hogy semmit takargatni valónk nincsen. Ami a déli régiókat illeti, a arra kértük a civil szervezeteket, hogy szakmaisággal, függetlenséggel végezzék munkájukat részrehajlás nélkül. A börtönökkel kapcsolatban azt mondhatom, hogy azt mondják, hogy kínzásról volt szó, miközben saját magukat csonkították meg a fogvatartottak. A videóban is látjuk, látunk erre bizonyítékot. A Human Rights Watch is elmond és beszámolt a, a helyzetről. Mai napig tüntetnek minden eh, nap, és önkényesen fogvatartottak közül qui doivent continuer à jouer, bien sûr. Moi-même, je... Továbbra is elítélik azokat a, a, az emberjogi, emberjog sértéseket, amelyekre e, sor kerül. A, a, egy civil szervezet kép, képviselője vagyok, e, mi is e, figyelemmel követjük a, a marokkói szervek ténykedését ezen a téren, de mi segítő szándékkal tesszük ezt, nem minden civil szervezetről mondható el. Ez azt hiszem, hogy egy igazi demokráciában számíthatunk arra, hogy a civil szervezetek konzultatív szerepet játszanak, de ehhez fel kell nőniük a feladathoz. A demokrácia útján indult el Marokkó, amelyhez a jogállamiság nehéz, göröngyös ösvénye vezet. Sokan azt mondják, hogy túl lassan haladunk, de körültekintően kell haladunk, és meggyőződésünk, hogy jó irányba indultunk el. Mindenkit be akarunk vonni ebbe a folyamatba. Ne felejtsük el egy pillanatra se, hogy milyen óriási kihívás rend mindez számunkra. Csak egyet hadd említsek, itt van a terrorizmus kérdése például. Azt hiszem, hogy a számok magukért beszélnek. 119 támadásra került sor, 7 emberrablási kísérlet, Mr. Dubiana úr több érdekes kérdést is felvetett ezzel kapcsolatban, főként a tájékoztatás kérdését. 20, 21 köztisztviselőt bocsátottak el átlagban az elmúlt években. Sajnálatosnak tartom azt a tényt, eh, hogy hogy az Amnesty International nem folytatunk eh, párbeszédet, Mm, egyáltalán nem erről van szó, teljesen figyelmen kívül hagyták például a migrációs törvény módosítást. Tehát nem, nem igazak ezek az állítások. Monsieur Juan, Köszönjük szépen ezt a valóban érdekes beszámolót. mindig megpróbáljuk meghallgatni a nagykövetség képviselőt is. Rohán úrnak adták meg a, a nagykövetség nevében a, a szót, csak hogy világosan lássunk. Mindenkinek joga van a mi szakbizottságunkban elmondani a véleményét, de a mi dolgunk pedig az, hogy az emberi jogok érvényesülésén dolgozzunk az egész világon, ezért szerveztük ezt a mai ülést. Kérem a kollégákat, hogy próbáljanak a Marokkóra, az államra ők is hatást gyakorolni, hogy valóban tovább folytassák a megkezdett utat a demokrácia és az emberi jogok védelme terén. Hangsúlyozom azt a tényt, hogy ránk mindig számíthatnak. Köszönöm.